konfliktusokban olyan dolog, amit mi parlamentként határozottan elutasítunk. Végül pedig döbbenetes híreket kaptunk Iránból. Különösen aggaszt bennünket, hogy ellenzékieket halálra ítéltek. Politikai foglyokat. Felhívást intézünk Iránhoz, hogy törölje el a halálbüntetést. Most pedig arról szeretnék beszámolni, hogy a rendes törvényhozási eljárásban elfogadott aktusok vitákat fogok szerdán